nós temos linhas claras eh, que foram eh, aprovadas. Nagyon komoly terveink vannak az általános eh, megközelítéssel kapcsolatban. Eh, vállalatok, vállalkozás, foglalkoztatás, ezek a különösen fontos kérdések számunkra a, a 3E angolul a foglalkoztatás, vállalkozás, vállalkozói szellem, megfelelő környezetet kell teremteni a vállalatok számára. Tehát az e, egy a rész számunkra mindenképpen prioritás. Ugyanakkor gondolnunk kell a belső szolidaritásra is és ennek a szolidaritásnak az összefüggésében nem szabad megfeledkeznünk a kohéziós politikáról sem, mert ez is hozzájárul a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez. De ezekről a tényekről gyakran hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Emellett arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az Európai Unió a világ legnagyobb donora. Nagyon fontos menekültügyi bevándorlási projektjeink vannak. Európa nagyon aktív az egész világon a humanitárius segélyekkel kapcsolatban. Tehát a külpolitika, vagy a külkapcsolatok esetében is mindenképpen számos költséggel kell számolnunk. És itt a hármas és a négyes pont különösen lényegesek. Térjünk vissza arra, hogy mi tartalmaz a bizottság javaslata. Itt a madántum tervezetet üdvözlöm, ezt már megkaptuk, és szeretnék néhány általános megjegyzést előre bocsájtani, amelyet véleményünk szerint még mindenképpen pontosítani, tisztázni kell. Nemrég az európai stratégiai beruházási alappal kapcsolatos tárgyalásokat lezártuk. A cél világos, továbbra is a Horizon 2020 és a CEF az a két instrumentum, amelyben gondolkozunk, és erre akarjuk korlátozni az átcsoportosítást. De van még valami, amiről esetleg megfeledkeztünk. A több éves pénzügyi keret elfogadásával kapcsolatban a parlament elfogadott egy csökkentést, mert cserébe kaptunk némi mozgásteret vagy rugalmasságot. A Juncker tervben az Európai Stratégiai Beruházási Alap, az EFSI kapcsán felhasználtuk a korábban fel nem használt teljes marzsot. És a tanács látszólag megfeledkezett ezekről a marzsokról, amelyeket a politikai célokra lehetett felhasználni. Mi hatékony költségvetést szeretnénk, és azt szeretnénk, hogyha ezeket a pénzeket, a marzsokat fel lehetne használni politikai programokra, a mi prioritásaink céljaira, növekedés serkentésére, foglalkoztatás javítására, és mindenek előtt a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatban vannak komoly feladatai. A COSME program a KKV-kat célozza meg, a versenyképesség erősítését célozza meg. Itt volt egy csökkenés a kötelezettségvállalásokban, és miután a mi prioritásunk a foglalkoztatási helyzetjavítása, a vállalkozások erősítése, úgy gondoljuk, hogy ezt is figyelembe kell vennünk. A fiatalok munkanélküliségének a visszaszorítása nagy előfeszítéseket igényel, foglalkoznunk kell a foglalkoztatási helyzet javításával. Itt a frontloading tekintetében 2016-ra nincsenek kötelezettségvállalási előirányzatok, ezért hát meg kell értenünk, hogy mi a magyarázata ennek a paradoxonnak, hogy egyrészt az Európai Unióban borzasztó nagy a fiatalok körében a munkanélküliség, megvannak a pénzeszközök, a források, megvannak a célok, és mégse használjuk föl ezen célok elérésére a rendelkezésre álló forrásokat. Pedig hát itt van ez a pénz, amelyekkel ezeket a célokat el lehetne írni. És hogyha ez a prioritásunk, hogyha akkor ki kell tartanunk a prioritásaink, a céljaink eh, mellett. Hiszen hát általában is eh, abból az alapelvből indulunk ki, hogy a eh, vállalásokat teljesíteni kell és a több éves pénzügyi keret kapcsán is a, a, a rugalmasságot, a mozgásteret figyelembe kell venni. A több éves pénzügyi keretben lévő programok, projektek kapcsán nem szabad, hogy problémák legyenek a kifizetésekkel, hiszen ezek megakadályozzák a programok megvalósítását és alássák a polgárok bizalmát. Ez elfogadhatatlan. Hogyha nincs elég pénz a kötelezettségvállalások teljesítésére, az, az elfogadhatatlan. Ez az alapelvünk. A kifizetési terv kapcsán ugye a minimumra korlátoztuk magunkat a tárgyalások során, amikor a bizottsággal és a tanácssal tárgyaltunk, de itt végleges szabályozásra van szükség most már belefáradtunk abba, hogy mindig arról beszélünk, ami teljesen mag evidens kellene, hogy legyen. Tehát az, hogy fizetnek, hogy a jóvá hagyott projektek kapcsán megtörténnek a kifizetések, és természetesen be kell tartani a kötelezettségvállalásokat, a kifizetéseket teljesíteni kell. A bizottság költségvetési javaslata 153 millió kötelezettségvállalás és 143,5 milliárd euró a kifizetési előirányzat, azaz 2,4%-kal magasabb a kötelezettségvállalás, mint a kifizetési előirányzat. És van még egy 2,2 milliárd eurós mars, a kötelezettségvállalásoknál Azaz, a 2,2 milliárdból 1,2 milliárd van a kettes költségvetési sorban. Van még egy pozitív dolog, de ennek van tulajdonképpen negatív vetülete is. A hármas költségvetési sor a teljes marzs felhasználása. Itt a rugalmasságot kell felhasználnunk. Mindig azt mondtuk, hogy a rugalmassági instrumentumok az teljes rugalmassági csomagban mindenképpen felhasználásra kell, hogy kerüljenek. De hát ez nem új, ez nem friss pénz. Ezt így értelmeztük mi, és tehát, hogy ez még belül van a több éves pénzügyi keret mazsain belül lévő pénz. Rátérve az egyes költségvetési sorokra. Egy a itt 6,1 az emelkedés, a kifizetéseknél pedig 11,4. Ennél a költségvetési sornál nagyon oda kell figyelnünk, ez teljesen világos, és ezt újra és újra elmondtuk. A Juncker terv éves, a Horizont 2020 és a Connecting Europe facilitása a CEF esetében pedig a kezdetől fogva megmondtuk, hogy a lehetőségek keretein belül az alap létrehozásához elvett pénzeket majd vissza kell tenni a ceb és a Horizont 2020-ba. De a célunk ugyanaz kell, hogy legyen, hogy betartsuk a kötelezettség vállalásokat a többéves pénzügyi keretben tett vállalásokat És nem a parlament az egyetlen, amely politikai célokat tűzött ki, a bizottságot is meg kell nyernünk a saját céljaink megvalósítására, hiszen vannak olyan programok, amelyeket az Európai Bizottság kezel, és természetesen a tanács is kell, hogy teljesítse a kötelezettségvállalásait. A következő az 1B, költségvetési sor. 2015-ben itt növekedés van a kiadások eh, tekintetében, kötelezettségvállalásoknál viszont csökkenés van, 4%-os csökkenés van a kifizetéseknél. Így itt azt kell megnézzünk, hogy a, nem kerültek-e veszélybe a nem teljesített kifizetések. 20,6 milliárd a terv 2016-ra nézve, a 2007 és 2013 közötti nem teljesített kifizetéseket kell kifizetni, és ez, ez mindenképpen lettség. 2C, a fiatalok foglalkoztatása, ez, ahogyan említettem, továbbra is eh, prioritás. Hát meg kell néznünk, hogy eh, ezt a kedvez kezdeményezést eh, hogyan tudjuk továbbvinni, azaz 2016-ban ez, ezt jóvá kell hagyatni, és ezt, ezt a programot folytatni kell kiigazításokkal. A kettes sor itt is a, a kötelezettségvállalásoknál és a kifizetéseknél is ugyanakkor a, a csökkenés. Ki októberben majd megnézzük a, a kiigazítást. Itt nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az orosz embargó hatásaival is számolni kell. A költségvetés, ennél költségvetési sornál van még egy program, vannak üdvözlendő dolgok, a kifizetéseknél és a forrásoknál is van növekedés. A harmas sornál nincs marzs, amit fel lehetne használni, itt a rugalmaság instrumentumot kell felhasználni, 132 millió eurónál, de hát ez a rendelkezésre álló összeg és nyilvánvaló a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések folytatandók, ezeket mindenképpen folytatni akarjuk, mert ezek véleményünk szerint fontosak. Negyedik sor, költségvetési sor. De még egy pillanat, bocsánat, vissza kell térnem a harmadik sorra. Itt különösen a migráció, a bevándorlás és a menekültügy kapcsán üdvözöljük a növekedést, 5,6%-os a növekedés a kötelezettségvállalásoknál, 160 milliós a mars, de a kifizetések 28%-kal eh, nőnek. Azaz, ha üdvözöljük is, azért ezt azonnal relativizálnunk kell. Miért? mert ez a növekedés azért következik be, mert a kifizetések elmaradtak a múltban, ami pedig szégyenletes. 1,7 milliárd euró kamatot is kell fizetnünk a kifizetések hátralékai miatt, vagy a hátralékos kifizetések miatt. 2015-ben volt ez a helyzet sok a kifizetetlen számla. És ez a probléma újra és újra felmerül. Azonban nem szabad vitatkoznunk a prioritásokról. Szívesen megismétlem, a kifizetéssel kapcsolatos problémákat úgy kell megoldani, hogy ne kérdőjelezzük meg a prioritásainkat. Kísérleti projektekkel kapcsolatban már elmondtam, hogy itt tovább folytattunk mindent. Ötödik sor, ezt azt hiszem már érintettem, és itt is be kell tartani a kötelezettségvállalásokat, és arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az Európai Uniónak elég forrása van szüksége, akkor is, ha ezek minimális összegek, ahhoz, hogy válaszokat tudjunk adni a kihívás, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk. Remélem, hogy mindez a tanács munkáját is segíteni fogja, hogy jól megértsék meg a bizottság költségvetési javaslatát. A június 23-án lesz a szavazás a szakbizottságban, júliusban a plenárison, július 15-én lesz a trialógus, és a tanástól is, és a bizottságtól is azt várom el, hogy kompromisszumkészek legyenek, pozitívan álljanak hozzá a háromoldalú egyeztetésekhez, betartsák az ígéreteket, és a jogi aktusok tartalmát is betartsák. notre rapporteur. Köszönöm szépen az előadónknak, José Manuel Fernándeznek, és Üdvözlöm, hogy ennyire elkötelezett, hiszen egyszerre számolta be, szám, számolt be a jogalapról, illetve vette figyelembe, illetve ö, készítette elő a mandátumot, amit kér tehát a növekedést újra beindítani, letörni a munkanélküliséget, felvenni a küzdelmet a botrányos ifjúsági munkanélküliséggel, és kordában tartani a migrációs áramlásokat. Bízzunk benne, hogy mindezek a célok a 2016-os költségvetésben megtalálják a helyüket. Megértem a vitát, Guardia Zabel asszonytól, a 2015-ös költségvetés előadójától kérdezném, hogy mi a véleménye. Köszönöm szépen, elnök úr. Geyer úr valószínűleg részletesebben fog szólni, én egy általános észrevételt tennék. Általánosságban egyetértünk ezzel a mandátummal, Mindenek előtt a bizottságát javasolt költségvetésről kell álláspontot elfogadnunk. A 2016-os költségvetés lesz az első olyan költségvetés, amelyben a jövővel valóságosan foglalkozhatunk, és nem elmaradásokat kell még pótolni. Ugye 2015-ben még mindig van 20 milliárd eurós rendezendő elmaradás. 2016-tól úgy tűnik, hogy legalábbis elvben normalizálódik a helyzet, úgyhogy a jövőbe, a holnap irányába mutató projektekkel is foglalkozhatunk végre. A 2016-os költségvetés tervezete azt is lehetővé kell, hogy tegye, hogy beindítsuk a tárgyalásokat és a vitát az Európai Bizottsággal a több éves pénzügyi tervről, ugyanis azt állapíthatjuk meg, hogy az Európai Uniónak van egy csomó prioritása, például a Juncker-féle befektetési beruházási terv, de nagyon nagy kihívásaink is vannak, például a földközi tengeri térség, a menekültek helyzete, az Ukrajna kapcsolatok, az Oroszországgal való kapcsolatok, egy csomó új kérdés és szempont, amire nem gondoltak a több éves pénzügyi tervvel fogadásakor. Erről tehát vitát kell folytatni. Úgy gondolom, hogy a 2016-os költségvetést mint költségvetést persze értékelni kell, ugyanakkor el kell gondolkodni azon, hogy mit akarunk mi eh, javaslatként tenni a bizottságnak a többéves tervvel kapcsolatban egyértelmű, hogy ez a bizottság nem fog lemondani a prioritáshoz kötött összegekről, keretekről, Biztos vagyok benne, hogy az árnyék előadónk részletesebben tud szólni erről a témáról. Csikolmel? Köszönöm szépen, Kolmer úr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a fő raportőrnek, Fernández úrnak nagyon részletes beszámolót, a jelentést és az elvégzett munkát. Az ECR e frakció nevében a következőt mondanám. Egyrészt sok mindent el tudok fogadni abból, amit elmondott. Természetesen a prioritásokkal kapcsolatban, a kiadások tekintetében sok tétellel kapcsolatban vita sem merülhet fel ilyen például a külső határok kérdése, külső határok biztonságának a kérdése, de az is, hogy segítsünk az embereknek, a, e, hogy nehogy meg belefulladjanak a földközi tengerbe. Itt nincs vita. E, viszont azt is mondjuk, hogy e, a 2016-os költségvetéssel kapcsolatban sem szabad szem előtt évesztenünk a nagy irányvonalakat, és meg kell gondolnunk azt, hogy tulajdonképpen milyen eh, politikát akarunk támogatni. A költségvetés kapcsán világossá kívánjuk tenni, hogy szeretnénk több szubszidiaritást, nem akarjuk azt, hogy mindig egyszerűen csak egyfajta EU általános kompetencia legyen adott, hogy az EU mindent jobban tud, mint a tagállamok. Nem, azt akarjuk, hogy intelligens megoldások szülessenek, hogy nézzük meg pontosan, hogy mire adjuk ki a pénzt, és hogy egyáltalán szükség van-e arra, hogy az EU ezeken a területeken cselekedjen és egészen konkrétan, hogy eh, beszéljek túl sokáig, még két szempont nagyon fontos. Egyrészt tudjuk, azt hiszem már több tucat alkalommal beszéltünk arról, hogy sok probléma van a kifizetetlen számlákkal. És hogyha ezt komolyan meg akarjuk oldani, akkor itt miután a mandátum kapcsán ez az első pont, szerintem tartósan csak akkor tudjuk megoldani ezt a problémát, hogyha a kötelező a kötelezettségvállalásokat nem hagyjuk ennyire nőni. Tehát ezt valahol be kell határolni, ahol a kifizetés magasabbak, mint a kötelezettségvállalások, de hát Fernández úr ezt pont fordítva magyarázta vagy pont fordított a helyzet. Hallottunk itt sok kivétele, szép kivételekről Georgieva biztos asszonytól, de hát egy dolog hallani ezeket a számokat, másik dolog, hogy elhisszük-e ezeket. Az utolsó eljárás során az maradt meg bennem, hogy ez a hármasság, tehát a bizottság tanács és a parlament, a három intézmény ugye együtt illetékes költségvetési ügyekben, de ez valahol egyfajta látszat részvétel a parlament szempontjából, mert a szerződés szerint illetékes például együtt döntési joga van a bevételekkel kapcsolatban, de hát a bevételeket a tagállamok fizetik. A tagállamok befizetései a, a jövede, a bevételek, és ezt tudomásunk kell venni, és ne tegyünk úgy, mintha mi itt a parlamentben mi dönthetnénk az EU bevételeiről. Ezt ugyanis nem tudjuk megtenni és ezért a költségvetési eljárás során is azért kell küzdenünk, hogy hát egyszer ez így van a szerződésben, akkor azt is kell egyeteművé kell tennünk, hogy az fizeti a számlát, aki leadta a megrendelést. Köszönöm. Köszönöm, Ali úr. Köszönöm. Köszönöm. Először is э, köszöntet szeretnék mondani, és gratulálni a rendkívül részletes э, tájékoztatóhoz. Valóban meglehetősen részletes elemzést hallottunk a költségvetési sorokról, és gyakorlatilag egy olyan költségvetés, amely a fő prioritásokra koncentrál, mint például a foglalkoztatás, vállalkozás, növekedés, a kifizetések 1%-kal 5,5-tel mentek fel a kötelezettségvállalások, és úgy, számít, úgy számolunk, hogy 2016 végére mert ugye már erről beszéltünk nagyon sokat, 2016 végére szerintem a legfontosabb az lesz, hogy ö, csökkenni fognak a ö, kifizetetlen ö, összegek és utolérjük magunkat, és a kis és közepes vállalatok támogatása meg fog valósulni, illetve változások lesznek nyilván az oktatásban is, és kutatás, innováció területén intézkedések születnek majd, és lesz majd pénz a garancialapra is, és támogatást kaphat majd a mezőgazdaság, gazdálkodók, és további támogatás eh, irányul a migrációs kérdésekre is, illetve a, a migrációval kapcsolatos gyakorlati ö, eh, intézkedésekre. Szolidaritás eh, a külső dimenzióiban ugyancsak figyelembevételre került, ahogy ezt a készítője is elmondta. Ugyanakkor a kifizetéseknek a növekedése az inflációs rátával nagyon szorosan összefügg, tehát valójában nincs igazi növekedés, tehát az Európai Uniónak a költségvetése gyakorlatilag azonos szinten marad, mint a korábbi években volt. Másik dolog, amit meg kell vizsgálnunk, ez pedig a kohéziós politika gazdasági, szociális kohézióról beszélünk, és ott viszont az összegek 4%-kal csökkentek az alapok. Nem elfeledve, hogy ugyanakkor a tagállamok között a szakadék egyre bővül, és szerintem ez nem feltétlenül jó a költségvetési megszorításoknak ez a követke, következménye. És amit még figyelembe kell vennünk, az az a tény, hogy az adminisztrációs költségekre erről irányzott összeg, az pedig 3%-kal emelkedik. Remélem, hogy nagyon jól kiszámolták ezt, általában támogatni szoktuk, a, hogy jobban foglalkozzunk a migrációs kérdéssel, és a, az Európai Uniónak a fontossága és figyelembevételre kerüljön, és remélem, hogy a háromoldalú tárgyalások a megvédelésre kerülnek majd ezek. Elnök, köszönöm szépen. Nirjeda asszony következik. Um, Again, I want to congratulate the rapporteur. Ismételten gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a részletes tájékoztatóhoz. Nem szeretném megismételni, ami már elhangzott. Szerintem a tanács is elfogadta azt, hogy a, köz, a foglalkoztatásnak kell itten szerepet kapnia, és ez jó, nem csak, hogy nincsenek megfelelő elkötelezettségek az fiatali munkavállalásokra, az olyan programok, mint a kozma, amelyik a KKV-knak fontos, ottan csökkenés van. Szerintem az igazi nagy prioritások nem kapták meg azt a prioritást, amit kellett volna, tehát a munkahelyteremtés, és a másik dolog a migrációs kérdés, mint olyan központi kérdésről van szó, és ez továbbiakban is fontos kérdés lesz, és nem szabad csak a, azzal foglalkoznunk, hogy a migrációt elfogadjuk, hanem az integrálást is meg kell oldani. Át kell gondolni a logikánkat, ahogy a migrációval foglalkozunk, és szerintem sokkal jobban meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk esetleg a konfliktus megoldással az e, kibocsátó országokban javítani a helyzetet, az emberek életén javítani, és nem csak, és felelősséget kell vállalnunk. Kötelességünk a gondoskodás, és nem csak a visszatoloncolás, és visszatoloncolás már létezik, hogy engem, mindenkit engem is érdekel az, hogy a, azok a kis összegek, amik a költségvetésben megvannak, de szerintem a parlamentnek sokkal határozottabb álláspontot kell az MFF-fel kapcsolatban is állást foglalnia. Grazie Presidente, anch'io mi Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakoznék eh, a gratulációkhoz eh, az előadó igen részletesen, kimerítően ismertette, hogy mit kíván tenni. Néhány szempontot említenék csak meg, amelyekről még nem volt szó. A frakcióm számára nagyon fontos, hogy a 2016-os költségvetéstől ne lehessen elvonatkoztatni az előre meghatározott keretektől, és az alapok hatékony felhasználására is folyamatosan figyeljünk oda. Mi ebben az irányban haladunk, és örülök neki, hogy ez az intézményközi munkacsoport a költségvetés készítés teljesítményéről, hatékonyságáról fog véleményt készíteni. Ez egy nagyon fontos kérdés. Teljesen egyetértek azokkal a prioritásokkal, amelyeket Ali kollega néhány ö, napja ö, ö, meghatározott a Tranti Stiglitz, Kopman és más jelentős közgazdászok részvételével megtartott fórumon Ugye egyre nagyobbak az egyenlőtlenségek a fejlett gazdaságokon belül is, például az USA-ban, az EU-ban. Következésképpen oda kell figyelnünk arra, hogy az európai költségvetés tételei, a költségvetésnek ugye az a célja, hogy a különbségeket felszámolja a tagállamok között, ilyen intézkedéseket tartalmazzon. Ami a többi prioritást illeti, természetesen a beruházásokkal egyetértünk, azzal is egyetértünk, hogy a migrációt mm, kézben kell tartani, illetve a munkanélküliség problémájával foglalkozni kell. Ugyanakkor sajnáljuk, hogy nincs több bátorság egy igazi értékeléshez a negyedik fejezetnél, ahol Európa globális szerepéről van szó, például nagyon fontos lenne ez. Európa nehézségekkel találja szembe magát, és úgy gondolom, hogy koncentrálni kellene az alapokat, lehet, hogy az előcsatlakozási támogatásból lehetne megtakarítani utolsó dolog a kifizetések helyzete. Nyomon követők a bizottságon belüli hosszú útját az előkészítésnek. Még mindig vannak kételjeink. Egyetértek Kormán kollégával. Strukturális problémát kellene felszámolni a kötelezettségvállalások és a kifizetések szintje hasonló szintre kellene, hogy kerüljön. És a szubszidiaritásnak is nagyobb hangsúlyt kellene adni a költségvetésben. Értékeljük, hogy a jelenlegi költségvetési mechanizmus hatékony-e. Értékeljük, hogy Európa hatékonyabban tudja felhasználni a pénzeket, mint a tagállamok az állampolgárok érdekében. Nyilvánvaló, hogy ezt a reflexiót, ezt a gondolkodást végig kell vinni. a költségvetési ellenőrzési szakbizottságban ülő kollégák éppen most rendeltek meg egy tanulmányt a migráció kezeléséről júliusban készül el ez a tanulmány, úgyhogy a Költségvetési Szakbizottság tagjait is arra ösztönözném, hogy vessenek egy pillantást erre a jelentésre. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Gájer úr. Köszönöm, elnök úr. Fernandes úr árnyék előadójaként igazából nem tudok túl sok bírálatot fűzni az által elmondottakhoz. Inkább megköszönöm, amit elmondott, szerintem helyesen írta le a kiinduló pontokat, és a részletes beszámoló is segíti azt, hogy az Európai Parlament ezen politikai megbízását helyesen írjuk le. Majd néhány módosító indítványt nyújtunk be apró részletekkel kapcsolatban. Például az a benyomásom, hogy el kellene gondolkoznunk azon, hogy miután egy ilyenfajta kifizetési válság van, és ebből látunk egy kiutat, de hát először rá kell lépni erre az útra, az szükség van az intézmények együttműködésére, és a bizottság a kifizetésekkel kapcsolatban azért jó, többet kellett volna, hogy foglalkozzon a kötelezettségvállalásokkal. Én másképp gondolom, hogy Körmer úr. Ő azt mondja, hogy a költségkötelezettségvállalásokat kell csökkenteni, hogy így legyenek a megfele- kerüljenek a megfelelő szintre a kifizetések. Én pont fordítva gondolnám, és el is mondom, hogy miért. Ezek a számok nem politikai vákumban keretkeznek, hanem egy politikai feladat kötelezettségvállalásból adódnak, amelyekben a tagállamok már korábban egyetértettek. Mégpedig a politikai feladatok mentén, amelyeket a, vagy a szab, szerződés szabályoz, vagy pedig a tanács követeléseiből eredeztethetők. Amikor a politikai feladatok meghatározásáról van szó, eh, akkor a eh, tanács eh, mindig elég gyorsan áll elő tagállamok követeléseivel. Én ugye német vagyok, és sokan vetik fel nekem, hogy miután egy dél-német regionális pártot képviselek a Bundestagban, hogy mi mindent tehetnénk még, akár az eboláról legyen szó, vagy a tejkvóta stabilizálásáról, vagy hogy plusz pénz kellene most a menekült alap számára hogy a fejlesztési miniszternek már írtam is egy ügyben, még lehet, hogy nem és olvasta el. Tehát újra és újra megéljük azt, hogy a tanács szab meg politikai feladatokat, hogy mit kell tenni az EU-nak. De kérdés az, hogy ezeket kifizesse meg és ezzel már kevesebbet gondolkodnak, és ebből adódnak azután a problémák, amelyekkel mindig küzdünk a költségvetési eljárás keretében. Én itt két utat látok. 2016-os költségvetési eljárás kapcsán is. Tehát az egyik a politikai feladatok, amelyeket az, az EU saját maga számára határoz meg, akár a 2020-as program kapcsán, vagy pedig a középtávú pénzügyi keretek, ez egyfajta ilyen pénzügyi korlátozás, amit magunkra szabtunk meg. A tanács betartja ezeket, különösen ami a költségvetési előirányzatoknak való megfelelést illeti, sőt még rá is tesz egy lapáttal. Most az FC kapcsán hogyan eh, képzeljük el, eh, a tanács végrehajtja a költségvetési eljárás, vagy megint az lesz, mint amit az elmúlt években már megtapasztaltunk, eh, tehát azt, hogy politikai hangsúlyokat szab, szab meg a határ, vagy ez, ilyeneket töröl vagy majd amikor előveszik a piros ceruzát, hogy kihúzzanak ezt, azt akkor ezt politikai motivumok alapján teszi -e meg a tanács. Persze hát szerintünk minél kevesebb alkalommal kellene így törölni tételeket. Migrációs politika, erről több kollega beszélt, majd lesz pótköltségvetése miatt, de hát ez még nem oldja meg a problémákat, a 2015-ös problémákat sem. Tehát a következő kérdés az, hogy a bizottság költségvetési javaslata, illetve hogyan ez a tanács erre reagál, hogy ez vajon elége ahhoz, hogy megoldjuk a migrációs problematikát, ami 2016-ban sem lesz könnyebb, mint 2015-ben, tehát kézbe tudjuk -e ezt tartani. Aztán itt van a kifizetésekkel kapcsolatos válság. A kollégák, azt hiszem, itt ebben a szakbizottságban már megelégedésre vehettük tudomásul, hogy legalább az intézmények egy közös helyzet elemzésben megegyeztek. Lehet, hogy kicsit túl cinikus vagyok, de amíg a tanács a költségvetés, a 2016-os költségvetése adott reagálásával nem bizonyította, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos válság okaival kapcsolatos közös elemzést komolyan veszi, és ez mindez nem tükröződik a költségvetési eljárásban és a számokban, tehát amíg ezt nem látom, addig szerintem ezek csak szavak, kedves szavak a tanács részéről, de a tanács a költségvetése kapcsolatban ezt tettek, el is kell, hogy bizonyítsa. Köszönöm szépen, még hatan jelentkeztek hozzászólásra. Ha röviden szólnak, az nem lenne rossz, figyelembe véve, hogy hány óra van és még mennyi minden van. Igen, Delano úr, igen, elnök úr, én is köszönetet szeretnék mondani José Fernándeznek a a beszámolónak, és azért, hogy meghallgatta a más bizottságoknak a véleményét is, például a kulturális bizottságét, és nagyon örülök, hogy jelen van. Természetesen osztom a prioritásokat, amelyek megfogalmazásra kerültek, ifjúság, migráció, foglalkoztatás de miután a három óra párbeszédnél tartunk, nagyon határozott mandátumot kell adnunk. Határozottnak kell lenni, tavaly ezt meg tudtuk tenni, szolidárisak és határozottak voltunk, szerintem idén is ugyanezt az álláspontot kell képviselnünk úgy gondolom mindenképpen határozottnak kell lennünk a tanácssal szemben, ahogy ez tegnap már elhangzott. Nagyon sok az ötlete, csak kevés a pénze, és kevés a ö, hajlandóság. Tehát mindenképpen a kifizetések, a maradványok felhasználata, a kutatás ösztönzése, és egy kicsit sajnálom, hogy az itert is lehet, hogy érinti mindez. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a kutatás területén komoly erőfeszítéseket tegyünk. Fontos az összekapcsolás a ö, mezőgazdasággal kapcsolatos válság és a ö, kísérleti projektek, mert végül is a jövőbeli fejlődésnek ezek a, ez az alapja. És mindig ott van a bevételek és a saját források kérdése, de ez ma nem témája a vitánknak. Elnök, mielőtt megadnám Otera asszonynak a szót, szeretnék elmondani, hogy 20 óráig van tolmácsolás, és hogyha azt szeretnék, hogy tolmácsolással tudjunk ö, ö, szavazni, akkor ö, üdvözölném, hogyha csak nagyon röviden beszélek. Utela asszony. Köszönöm szépen. Én vagyok az első és egyetlen hozzászóló, úgyhogy ezért szeretném az időt felhasználni. Először is gratulálok a jelentés készítőnek a kitűnő munkához, és majd később az észrevételeinket elmondjuk. Egy szóval a biztosak, aki szerintem most már a megfelelő irányba mozdult el a költségvetés zöldítése tekintetében, remélhetőleg a költségvetés zöldítésében lesz egy komoly felgyorsulás. A kifizetéseket illetően nagyon jó, hogy a globális Európa most erőre tört, és különösen a kifizetések területén. Ennek azt kell eredményeznie, hogy a bizottság komolyan veszi a ö, fizetés problémákat, és a külső ö, fellépések, illetve a késedelem a kifizetésekben mindenképpen ö, még az életet is veszélyeztetheti, például a humanitárius segélyterületén. Migrációval kapcsolatban nem elfogadható, hogy a Frontex és az Európol költségvetései ennyire prioritást kapjanak mindaddig, amíg nincs meg a megfelelő mandátum a mentésre és a felkutatásra, amiről már volt szó a földközi tengerre vonatkozásában. Tehát miért kell, hogy a Frontex olyan prioritást kapja, mint határőrizeti ügynökség, szinte megkétszereződött a költségvetése. Ugyanakkor meg kell mondani azt is, hogy támogatnunk kell a menedék, menekültügyi hivatalt, ez nagyon fontos, és a Frontex Europol növekedését is. Tehát ezt mindenképpen korrigálni szükséges itt errel kapcsolatban. A mi frakciónk már évek óta azt mondja, hogy ez egyszerűen nem életképes projekt, és egyre jobban látjuk a felülvizsgált ütemterv, a 2020-as agenda, ezek nem fognak megvalósulni, és nem igazán hiszük, hogy háromszor ö, már háromszoros az eredeti költségvetésnek az egy józan dolog lenne. Természetesen sokkal jobbak voltak a tárgyalások, mint az eredeti javaslat, de a kutatás finanszírozása, a szociális tudományok, környezetvédelem, klíma, ezekkel mi lesz. Ami a külső akciókat illeti, a tanács most úgy döntött, hogy elhaladja a 0,7% elő, elérését a nemzeti jövedelem arányában. Egyszerűen nem lesz lehetséges ennek a társfinanszírozását biztosítani úgy, ahogy ezt korábban eldöntöttük. Elnök, köszönöm szépen! Zsemanka asszony. Nandés, tam k tomu nie je možno ste si všimli, aké... Szeretném Fernándes úrnak megköszönni az elmondottakat. Nagy mértékben egyetértek eh, vele. Nyilván tekintettel arra, hogy sok volt a késedelmes kifizetés, eh, a kamatok összege is elég alacsony volt. Eh, elég sok tapasztalattal rendelkeztem, hiszen települési önkormányzatoknál dolgoztam, és ezért elég jól kiismerem magam a számokban. Gergieva biztos asszonynak feltetem egy kérdést, hogy nem akarná változtatni erre a kifizetéseken. Erről azt válaszolta, hogy hát csak ketten tudják járni a tangót. Ezért arra lesz szükség, hogy a bizottság készítsen elő egy elemzést hogy megvizsgálja azt, milyen hatást gyakorolt az érintetekre az, hogy nem fizették ki a számláikat. Valószínűleg javulni fog a helyzet, és talán, de az is lehet, hogy négy év múlva ugyanezekkel a problémákkal fogunk szembesülni, mint amelyekkel tavaly találtuk szembe magunkat és arra lesz szükség, hogy a bizottság is megfelelő módon reagáljon és cselekedjen. Monsieur Plenkovics. Plenkovics úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a fő előadónknak, kedves Fernándes kollégának a munkájáért, illetve a trilógus 2016-os költségvetés témájára vonatkozó mandátumának érdekében végzett munkáját. Egyértelműen látjuk, hogy a bizottságnak mi a prioritása, illetve a parlamentnek ugye fontos, hogy a saját hatásköreinket mindig figyelembe vegyék, ahogy korábban is kiáltunk érte. Olyan új tagállamok számára, mint az enyém, nagyon fontos multiplikátor szerepe van az EU támogatásoknak. A több éves pénzügyi terv némi felülvizsgálata várható 2016-ra sok a várakozás, több kollega említette a kohéziós programokat, illetve a fiatalok munkanélküliségét, a külső szolidaritásról szeretnék beszélni. A múlt héten Ukrajnába jártam, illetve a közelkedeten is. El kell, hogy mondjam, hogy a mi partnereink az Európai Unió globális szerepével kapcsolatban nagyon nagy várakozásokkal vannak. Nagyon fontos itt a mi szavahihetőségünk a bizottságunk elnökével Ukrajnában voltunk néhány héttel ezelőtt, és nagyon örültek a partnereink, hogy a megszállás idején látogatást teszünk ott, és segítséget nyújtunk a nemzeti és összeállításához, hogy a válságot túlélje az ország. Ugyanakkor a migrációról is sokat beszélünk, és a földközi tengeri térség beszéljeiről. Úgy gondolom, hogy sokkal jobban föl lehetne használni az alapokat, mint eddig. Kicsit csodálkozom rajta, hogy Záni kollega, olasz kollégám azt gondolja, hogy megtakarításokat lehetne eszközölni, figyelembe véve, hogy Olaszország milyen nyomás alatt volt az elmúlt években úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokon indul júliusban a tárgyalás, és még egyszer gratulálok José Manuelnek. Köszönöm, elnök úr. Közérdekből elállok a hozzászólás szándékától. Csak annyit mondanék, hogy Fernandez úr jelentésében és a különböző hozzászólásokban is azt hallhattuk, hogy nagyon sürgősen felül kell vizsgálni a több éves pénzügyi keretet. Az elnök mikrofon nélkül. Döpré úr, nagyon röviden, elnök úr, hosszan szerettem volna beszélni és dicsérni Fernandez úrral, de megkímélem ettől önöket, mert Ali kollega már megtette ezt. Egy észrevételt szeretnék csak mondani. A 12-es pontnál a kifizetéseknél, és tudjuk, hogy mennyire aggaszt bennünket a múlt évi kifizetési helyzet. Szóval a 2016-os kifizetetlen számlák összege 2 milliárd kell, hogy legyen a 2007-2017-es kohéziós programra vonatkozóan. Nagyon jól emlékszem rá, hogy a háromoldalú egyeztetésen kifejezetten feltettem a kérdést Georgieva asszonynak a tanácsban, hogy ez a két milliárd, ez mindenre kiterjed, de nem csak a kohéziós programokra és a, a, a biztos asszony azt mondta, hogy nem csak a kohézióra, hanem mindenre, összességében vonatkozik a két milliárd. Úgy, úgy gondolom, hogy akkor módosítani kell ezt a szöveget, és ragaszkodni kell a korábban elhangzottakhoz. Más módosítóim is lesznek még, köszönöm. Köszönöm, Döpré úr. Értjük, hogy az, hogy 21 milliárdra nem született kötelezettségvállalás 2014-ben, az segíti a kifizetetlen számláktól való megszabadulás 2016-ra. Na de hát 2017, 18, 19-ben és 2020-ban mi fog történni? Hát megint nagyon magasra fog felszökni a szint, vagy csökkentjük a kötelezettségvállalás szintjét, ami hát nem igazán hangzik jól, vagy pedig növeljük a kifizetési előirányzatokat is. Tehát a midterm revision nagyon fontos és elkerülhetetlen jelentőségűnek kezd feltűnni. A bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Szóval a backlog, vagyis a kifizetetlen számlák összege 2016 végére 2 milliárd lenne valóban a 2007-2014-es programokra vonatkozóan, ami ugye az elmúlt két év vitáinak a középpontjában állt. A 2014-2020-as új programok Eh, és abban a kohéziós program, hiszen az egésznek ez a kétharmadát teszi ki, hiszen van egy időbeli csúszás, a kötelezettségvállalás és a kifizetés a projektek megvalósulása között, szóval lesz egy bizonyos összegű kifizetetlen számla, az új programokra vonatkozóan is 2016 végére, lesznek olyanok is, ami, amelyek 2016. decemberének utolsó heteiben érkeznek be, és egyszerűen azért nem lehet majd kifizetni őket, mert nem lehet majd meggyőződni a jogosságukról, ellenőrizni őket és folyósítani az összegeket előfordulhat, hogy bizonyos kifizetéseknél felfüggesztés történik, a mm, kontroll és kezelő szervek hatékonyságának ellenőrzése miatt, ugye erre már volt például az elmúlt években is, feltételezhető az is, hogy más fejezeteknél lesznek olyan számlák, amelyeket nem lehet kifizetni, de ez mindenképpen csak töredéke a kifizetetlen felhalmozódó számláknak. A mezőgazdaságnál, a vidékfejlesztésnél nincs elmaradás, és az adminisztratív kérdésoknál sincs elmaradás. Tehát a két milliárd amire az alelnök asszony és a főigazgató asszony utaltak, eh, valóban a 2007-2013-as programokra vonatkozik. Köszönöm, elnök úr. Monsieur Fernandes úr, eh, akkor ez befejezzük. Mielőtt megadnám ismét önnek a szónak, szeretném mondani, hogy a szerdán, június 10-én 18 óra a be, módosítók benyújtási határideje, miután nagyon rövid az idő a júliusi plenáriség a módosítókat csak angolul lehet benyújtani. Végezetül pedig a bizottsági, költségvetési bizottsági szavazás az június 23-án lesz. Tehát nagyon szorosak a határidők, és plenárison júliusban szavazunk majd, és július 14-én kezdődik a háromoldalú tárgyalás a trilógusra. Fernández úr, Valamennyien azt szeretnénk, hogy az költségvetési vita idén ne eh, fajuljon el a eh, kifizetésekkel kapcsolatban. Már volt közi ülésünk, lesznek továbbiak, várjuk a bizottságtól az előirányzatok aktualizálását 2016 ponton túli időszakokra és a kitűzendő, kitűzött célokra a vita céljából talán ki kellene emelni néhány prioritás tévező témát. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy teljesen világos az első részében a jelentésnek, a draft reportnak, tehát a jelentés tervezetnek, és már beszéltem ezekről a célkitűzésekről, célokról, Szeretnék köszönetet mondani eh, azért a támogatásért, eh, eh, kedves szavakért, amit kaptam, és a módosítókért is, amelyek majd be fognak érkezni. Azt mondhatom, hogy a prioritások, amelyeket a fővonalakban elfogadtunk, azok a jó, megfelelő prioritások. A bizottság is elfogadta ezeket, és a munkánkat folytatjuk, és azt tapasztalom, hogy nagyon jó összefogást tapasztalhatunk a munkalégkörben. Természetesen vannak véleménykülönbségek, mert nem lehet a prioritások számát csökkenteni, nem lehet csökkenteni a kötelezettségvállalásokat, és meg kell mondani, hogy a több éves pénzügyi keret és egyhangúságot kapott a tanácsban. Ez azt jelenti, hogy nem fogadhatjuk el azt, hogy most a tanács kétségbe vonja azt, amit egyhangúan elfogadott és egyértelműek a akkor is a rugalmasság is világos. A politikai prioritások, amelyeket védelmezünk, szerintem a tanács is legalábbis nyilvánosan és a nyilatkozataikban egyet ért ezekkel azokkal, amiket itt mi védelmezünk Folytatni fogjuk ezt a munkát, és remélem, hogy jó eredménnyel fogjuk ezt tenni. Természetesen van még egy elem, amely majd a viták során fel fog merülni innen egész 2020-ig, nevezetesen a 2020-as horizont és a Connecting Facilities az összekapcsolási lehetőségek. Tehát azt a pénzt, amennyire lehet, amit elvettünk, azt vissza kellene tenni. Ugye itt review és revisionről van szó a több éves pénzügyi keret vonatkozásában. Remélem, hogy a bizottság is review és revisionről beszél, a tanács az semmiről sem beszél, de amikor viszont szól, akkor a review-ról beszél, majd ezt meglátjuk 2016-ban. Ez egy olyan kérdés, amit a kompromisszumok tiszteletben tartásával és a prioritásokkal kapcsolatos elnök. Köszönöm szépen, remélem, hogy sikerül kigyógyítanunk a ö, tanácsot az autizmusból, amiben úgy tűnik ö, esik, amikor költségvetési háromoldalú tanácskozás van. És akkor most a négyes pontra térjünk rá, globalizációs alap mobilizálása, és Szárvama úrnak adom meg a szót a Finnországa kapcsolatos jelentésre. Köszönöm szépen, elnök úr! Angolul fogok beszélni, mint mindig. It's um, uh, an application from Finland, and it's pretty straightforward business, except for one thing that I will explain to you, but it's... Um, it's was a mobile. Egy mobile, mobil chip előállító cégről van szó ebben a kérelemben. 561 munkavállalót bocsájtottak el, és a finn hatóságok szerint eh, ennek eredménye, ami miatt a Rotkams ilyen sok embert el kellett, hogy bocsásson, nyilvánvalóan az volt, hogy be kellett zárni az üzemet, de a hatóságok szerint a világkereskedelembe bekövetkezett nagy változások miatt kényszerült a cég bezárni az üzemét. És minden kérelemnél ezt vizsgáljuk tulajdonképpen a globalizációs alap kapcsán. Azt értjük, hogy szigorúan köt minket a rendelet és a rendelet szövege, de mégis szeretnék egy módosító indítványt benyújtani a jelentés, jelentéshez. A szöveget ezt csak kismértékben változtatná meg, vagy módosítaná. Még annyit mondanék, hogy hát őszintének kell lennünk a munkánk során, és el kell, hogy mondjuk, hogy ez, eh, ami itt történt, eh, ez azért nem mondhatjuk, hogy csak a globalizáció következménye. Ezzel függ össze a módosító indítványom, és hogyha ezt a szakbizottság elfogadja, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy a rótkám van az elbocsátások részben függtettek össze a tendenciával, a finn elektronikai iparban bekövetkezett változásokkal, és a Nokia-nál a 2011-es, 2011-ben bekövetkezett elbocsátások kal, és stb. globalizációval. Tehát amit itt mondani akarok az az, hogy bár az egész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 globalizációs alap célja az, hogy a globalizáció miatt bekövetkezett nehézségeket szeretnénk enyhíteni, ezért nem mondhatjuk azt, hogy itt a piac nincs, annak ilyen nagyon súlyos hibákat követett el az elmúlt években, és itt ezekről a hibákról is szó van, nem csak valami mágikus dologról, amit globalizációnak hívunk, és ami automatikusan olcsóbbá teszi a munkaerőt, és relokalizációt eredményez. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, és miután már 15 percet csúsztunk, nem is folytatom. Autrement dit, la mondialisation peut Köszönöm szépen, Szabava úr, tehát most itt az ideje, hogy a globalizációs alaphoz méltók legyünk. Most már itt sajnos eldöntötték az elbocsátásokat, de valóban olyan problémák vannak, amelyek a, a, a globalizációval kapcsolatok, de lehetnek ezek kapcsolatosak a vállalatnak a politikáival kapcsolatban is. Van-e, aki szót kér? Nem látom. A módosítók benyújtásának határideje június 16-a 17 óra. Ezeket 23-án fogjuk megvizsgálni Költségvetési Bizottságban, és a júliusi plenáris fog majd dönteni róla. Most pedig következik a szavazás. Akkor kérem, hogy vegyék elő a szavazókártyáikat Chacun a pu prendre ses dispositions. ennek megvan a kártyája, és akkor az EGA 2015-5000TA jelentésről van szó, Gerard Döpré jelentése az egyes bekezdésben kettes módosító mellette tegyék le a ellenvélemény Köszönöm, tartózkodás. Ezt a módosított elfogadtuk. Második bekezdés, hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes módosító, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrzöm. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2B7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2 C, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas bekezdés ö, mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes bekezdés, egyes pont. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes bekezdés, tizenegyes mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 11-es. 11-es módosítóról van szó. Nem, nem, mondja az elnök. Szavazott, csak nem vagyok biztos abban, hogy ö, többség van valamilyen irányba, ezért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk 19 szavazattal. 4-es bekezdés, 12-es módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 4-es A, 13-as módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 4B, 14-es mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 16 szavazattal, 15 ellenében 5-ös bekezdés, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 16-os bekezdés 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os a 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6b 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos bekezdés 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7A 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nem? Akkor ellenőrizzük. Tehát a 20-as módosítóról van szó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as bekezdés, 21-es módosító, szóbeli módosító, ajánlás, amit a Recommended Highlights-al fejtsük mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as, 1-es mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és az egész anyagról így a módosításokkal megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Valaki nem szavazott? Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27 ö, ta, ö, igennel, 5 ellenvélemény és 3 tartózkodással. Akkor pedig a transferekről szavazunk. Itt név szerinti szavazás következik. a transferek, amelyik lehetővé teszi, megnyitom a szavazást. A jelentéstevő támogatja. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27 mellette, 3 ellene, 5 tartózkodás Most Olmájer asszonynak adom meg a szót a többi részekhez, tudván azt, hogy lesz egy kiegészítő ö, jelentés, ami későn került benyújtásra. C3 Olmájer asszony. Zunächst einmal, először is az első transfer személyes személyügyekkel függ össze. Van egy kérésem, mégpedig az, hogy a parlament az előadó anyagait ne az ülés előtt két órával kapja meg, akkor esetleg még lehetne visszakérdezni. Miután én még ezt a témát ismerem tavalyról, a helyzet az, hogy vannak úgynevezett contract agentek, és őket nem lehet tovább fizetni, hogy nem lehet tovább fizetni, hogyha nem növeljük a költségvetést. Tavaly nagyon sok volt a csökkentés, és éppen ezért a 0,90-et a contingency-ből és a következő tételt a transitional allowances-ből kell átcsoportosítani, 5,6 az other staff rubrikába kerülnek, kérem a beleegyezésüket. Sur le C3, sur la sécurité, a C3-assal és a biztonsággal kapcsolatban. Egyetért Holmeyer asszony a C3-as előirányzattal? A transferes? Háromszor kell szavaznunk, az egyik első a e, personal, aztán a biztonság, és a harmadik az eu Liza. Akkor a C5-ről kell megnyilatkoznunk. Gárdia Zabál asszony kéri a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szóval az előadó már említette, több mint 4 millió eurós átcsoport értesítésről úgy szavazni, hogy csak csepegtetik nekünk az utolsó pillanatban az információkat, ezt nem tartom jó munkamódszernek ebben a szakbizottságban. Tudom, hogy ez nem az előadónak a hibája, nem őt bírálom, de úgy gondolom, hogy nem így kellene működnünk. Van egy másik pont, ahol szintén kértem a szót a Lisszával, vagy Lizzel kapcsolatban. Ugye ma 18 órakor kaptuk meg a véleményjavaslatot, ez nem egy igazi előirányzat, de ennyire későn nem lehet tájékoztatni bennünket azt kérem, hogy halasszuk el a döntést, különben az én frakcióm tartózkodni fog, nincs meg a dokumentáció. hol Holmeyer asszony. Hát nem, nem az a jó adminisztráció, amikor egy órával előbb adjuk oda az anyagokat. Egyetértek, hát itt három dossziéről van szó, és hogy a bizottság, a parlament és itt a kabinetek egymással hogyan egyeztetnek, ide-oda tologatják a dossziéket, de ha ma, ne, ma nem szavazzuk ezt meg, akkor ezek az emberek nem kapják meg a pénzt. Tehát ez egy olyan konstelláció, ami elé minket állítanak, ami hát nagyon áldatlan állapotokat eredményez. Dühös vagyok, és ezt most elég nyíltan kifejezésre is juttatom. Itt a kabinetek eh, hetekig eh, tologatják a papírokat, és most azt mondják, hogy most kell a pénz, de máskülönben nincs pénzük, hogy kifizessék a, ezeket a eh, fizetéseket, ugye ezeknek a contract agenteknek. És ezért vagyok hajlandó arra, hogy beleegyezek, mert tudom, hogy miről van szó, de hát el kell, hogy mondjam, hogy ez, ahogy ezt kezelik, ez egy nagyon szerencsétlen dolog, és ennek teljesen igazat azok a kolléganőnek. Nem tudom, hol is van az illetékes igazgató, talán ő is majd egy percben elmondja a véleményét erről, mert az én dükkitörés, dükkitörésemet már el kellett, hogy viselje. Donc, euh, qui d'autre demande la parole Ki kéri még a szót? Az igazgató a bizottságtól? Vagy a parlamenttől? Hogy jutottunk ideig, igazgató úr? Vannak-e terveik? Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót, hadd magyarázzam el. Az a 2,25 milliós összegről van szó, ami a frakciók szerződéses munkatársainak a javadalmazását szolgálja. Holmeyer asszony kéri a szót? Nem. Uh, vu que les, procédures de euh, pourvoi des poste. Tehát ez az eljárás az ilyen álláshelyek betöltésére vonatkozóan elég szigorú rendszerint történik, és elég időigényes, ezért a frakciók többletpénzt is kértek, hogy a, a temporer, tehát ö, időszakos munkatársak felvételéhez egyfajta ö, fokozatos bevezetés lehetővé váljék. 2015. január 1-től így létrejön egyfajta szervezeti felépítés, 1,6 millió szolgálná a biztonságiak bérezését a jelenlegi helyzetben. Felgyorsítottuk itt is a munkaerő felvételt, politikai prioritásról van ugyanis szó. Végül pedig a sokszínűség és az egyenjogúság politika jegyében egy sor fogyatékkal élő szerződéses munkatársat is fel tudtunk venni, ugyanakkor elég sok a gyesen lévő anyuka és apuka, ami nehézséget okoz számunkra tisztában vagyok vele, hogy az eljárás ilyetén alakulása önöket meglehetősen nehéz helyzetbe hozta, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy nincs szükség arra, hogy elhalasszák a szavazást a következő alkalomra. Természetesen szívesen rendelkezésükre állok további magyarázatokkal. Eh, június 23-án a következő ülés, addig várhat a dolog? Hogy tegyek fel egy kérdést az igazgató úrnak. Hát az előbb mondták nekem, hogy most már nem tudjuk kifizetni a munkatársakat, és a bizottság kell, hogy helytálljon. Hát szeretném, hogy ez tényleg így van, most a három hétig még várhatunk, akkor miért kaptam én azt ma ilyen sürgős ügyként az íróasztalomra? Hadd had válaszoljak akkor erre a kérdésre. A probléma azzal van, hogy bizonyos szerződéseket a nyár előtt meg kellene újítani, és ezért, hogyha ma tudnak róla szavazni, az nagyban megkönnyíteni a munkánkat, de megértem, hogy komoly nehézségekbe ütköztek, és hát értem, hogyha ma nem tudják elfogadni. A nyár előtt? Hát a nyár június 21-én kezdődik, ez meg 23-án lesz a következő ülés. Hát az adminisztráció mindent megtesz annak érdekében, hogy a dolog megfelelően megoldódjon. Nyilvánvaló, hogy ma nem volt megfelelő az előkészítés. Akkor megvárjuk a június 23-át, hol Meyer asszony? Ausgestellt oder nie? Most akkor mi történik a munkatársakkal? Felmondanak nekik? Természetesen nem mondanak fel nekik. Itt a probléma csak az, hogy jelenleg a szerződéseket csak korlátozottan tudjuk meghosszabbítani, tehát hosszú távon kicsit bizonytalan a munkatársak helyzete. Azaz magyarul nem tudják, hogy tartósan is maradhatnak-e nálunk, mert túl későn lettek benyújtva a dokumentumok? Nem. Nem. A dokumentumokat tartalmilag kellett korrigálni, és hát emiatt volt csúszás, igen. Vous prépariez tout. Et... Jó, tehát akkor azt kérném, hogy megfelelően készítsünk mindent elő, és akkor 23-án csak meg kell nyomni a gombot. Döpré úr? Igen, elnök úr, én jól értem egyesek vonakodását. Van-e esély arra, hogy itt 15 nap alatt bármi is változik a számadatokban, van-e értelme a kéthetes várakozásnak, hogyha semmi kockázata nincs annak, hogy két héten belül megváltoztassák a, összegeket, és hogyha teljesen megfelelő jogilag a, a javaslat, akkor miért ne szavaznánk meg most? Nem tűnik nekem jogilag egy problémás ügynek ez. Az elnök mikrofon nélkül beszél. In einem Punkt. Dupré kollégának egy pontban igazat adok. Tartalmilag nincs semmi probléma. Tartalmilag teljesen egyértelmű az ügy, ez egy formalitás, hogy most ilyen eh, formális okok miatt eh, hozzuk bizonytalan helyzetbe a munkatársakat, és azért volt az a véleményem, hogy inkább a munkatársak érdekében kellene döntenünk, hogy ragaszkodunk egy ilyen formalitáshoz, akkor majd később nyilvánvalóan eh, érnek bírálatokat túl késői benyújtás miatt. Yeah, I mean, I mean, this this seems to me to be. A... Nekem úgy tűnik, hogy nagyon szerencsétlen ez a helyzet. A dokumentumot alig néhány órája kaptuk, és nem igazán volt időnk megnézni, de a Strasburgi plenáris alatt amikor nagyon sokan ö, a ö, plenárison vagyunk, és korábban nem láttam semmit, ö, mielőtt ide jöttem volna. És úgy tűnik, hogy itt nincs megfelelő kommunikáció. Hogyha valami történik, és valami így érkezik be, akkor miért nem közölték, miért nem tájékoztattak erről minket korábban, miért nem tudtuk, hogy lesz ki csúszás a dokumentumban, késve fogjuk megkapni. Tehát mindenképpen meg kellett volna, hogy mondják nekünk, hogy ez fog itt most történni. És akkor vissza... Most ki is ért ezért a felelős, és megfelelően kellene ezt kezelni. Elnök, köszönöm szépen. Bogor úr. Bogő. Paul Böge. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Köszönöm, elnök úr. Egyrészt természetesen tökéletesen érthető, amit Döprék kollega mondott. Másrészt viszont azért nagyon oda kell figyelni erre. Én már elég régóta vagyok tagja ennek a szakbizottságnak, és eh, hogy betartja-e az adminisztráció a határidőket, hogy elég idő maradjon mindent eh, rendezni, hát ezt a szabályt nem mindig eh, tartják be és alkalom szüli a tolvajt, ezért ezekre a dolgokra oda kell figyelnünk. Az adminisztráció tartsa be a határidőket, hogy meddig kell a szakbizottságnak vagy az előadónak a dokumentumokat átadni, mert ha ez nem így van, akkor hát nem csak a munkatársak kárára, hanem más felelősségeket is áthágva okoz hibákat az adminisztráció. Nous allons Nous allons. Köszönöm szépen. Akkor most rátérünk a szavazásra. Szerintem a bizottság kellen tudja, hogy miről van szó. A jelentés e, terő azt mondja, hogy ez sajnálatos, gyalázatos. Tehát én is úgy gondolom, ilyennek nem szabad uh, továbbiakban történnie, nem szabad meg, hogy megismétlődjön, és e, nehéz helyzetbe hozzuk a főtitkárságot, a frakciókat, a dolgozókat. El tehát nincs más, mint szavazni miután egy transferről van szó, név szerinti szavazás következik, és megadom a szót. De Megnyitom a szavazást. Ça y est. Le temps est clos. Tehát akkor ugyanannyi a mellette és a szavazás és a tartózkodás. Ez azért jelzi a dolgokat. Olmájer asszony a C3-mal kapcsolatban, a jól tudom, különbséget fog tenni az előrejelzatok és a megvalósítás közötti transferekben. A második az elhalasztásra kerül. Akkor térjünk rá a második pontra, biztonság. Itt egy 7 milliós átcsoportosításról van szó. Én jóvá hagynám ezt a transfert. Az alapja az, hogy kurd tüntetők egy csoportja berohant a parlamentbe. A Sárjébdő óta ugye elég nagy a nyomás a biztonsági kérdésekben, ugye egyre nő a terrorizmus veszély, és eh, hát az a parlament számára is veszélyt jelent, eh, biztonsági intézkedésekre szükség van. Intenzív vizsgálatokat végeztünk a parlamentben, és a bejáratokat azért nyitva kell hagyni, másrészt páncélozott üvegre van szükség, és természetesen statikai munkára is szükség van, hiszen erősebb alapra van szükség a nehezebb, robosztusabb bejárati ajtókhoz, ezért 7 milliót kell átcsoportosítani, a fitting out premises eh, sorra, ez is a eh, előre nem látható eh, kiadásokra fordítandó tartalékből kerülnek kifizetésre, és ha később még pontosabban látják, akkor az előadó majd beszámol arról, hogy pontosan a tervek hogyan néznek ki, illetve hát pontosan ez az egész hogyan fog kinézni. De szavazzuk ezt meg, hiszen elég régóta itt van velünk ez a dosszié. Mikrofon nélkül. Nem mindenki szavazott. Helyé! Meg vagyunk. Lezárom a szavazást. Egyértelmű, nagy többség. Akkor Olmájer asszony a megvalósítással kapcsolatban és az ingatlan politikával kapcsolatban. Talán jövőben azért egy kicsit több idő kell a vitára, mert nagyon egyszerűek ezek a mm, dossziék, több millióról van szó. Itt a harmadik dossziével kapcsolatban Idis Hoffmannal hát intenzív megbeszéléseket folytattunk, még ma itt a parlamentben mert látható az, hogy a bizottság, és ez, ez kritika, amit majd egy véleményben is rögzíteni fogok, tehát nem kötelezte az ügynökséget arra, hogy rendes dokumentumokat átadjon nekünk, és csak délután négykor kaptam meg ezeket az anyagokat, hát nyilván nem tudom elolvasni, 200 oldalnyi dossziót, kellett, dossziét kellett elolvasnom, a francia építésre, építési jogo, jogi kérdésekkel már teljesen tisztában vagyok, de 250 oldalt, mellékletekkel össze-vissza terveket, szerződéseket, mindenfélét kellene az árnyék előadóknak is elolvasni, mielőtt adott esetben megtalálják azt, ami nincs benne az anyagban. És őszintén szólva, tíz napig elég értetően ezt próbáltuk magyarázni a bizottságnak, és most a jegyzőkönyvnek mondanám ugyanazt, mióta mióta, mi, mióta tartoznak a tervezési költségek a nagy projektekhez, ezt kérdezték. Hát mondtam, hogy természetesen, hát és mióta nem e, adják meg ezeket az adatokat. Nagyon nehezen most összeszedtem az összes költséget, és most megvan az áttekintésünk a költségekről. Az első menetben 10,1, a másodikban 11,3, ez 21,5 összesen, amit a fővállalkozó épített már meg, és akkor természetesen van egy marzs, maximum, a plafon, ez egy biztonsági tartalék, 64 ezer, és nem fogunk eleget tenni annak a kívánságnak, amit az ügynökség mondott, ők két milliót szerettek volna a contingency tartalékból, erre azt mondtam, hogy nem, hát nem egy ilyen két millió stétel mögé nem tehetek egy kérdőjelet, hogy nem tudjuk, hogy ezt mire fogják fordítani. És végül még csak annyit írtam egy véleményt, Hoffman kolléganővel ezt meg is beszéltem, ebben benne van az összes szám. És egy dolgot szeretnék leszögezni, itt most a bizottságnak címzem ezt, egy ügynökséggel kapcsolatban, hogyha van egy OIB és egy OIL, és a tervezésnél mindenképpen támogatást kell adnék az ügynökségnek, hiszen itt biztonsági kérdésekkel foglalkoznak, és nem építési, ingatlan ügyekkel, úgyhogy nagyon sok mindent kellett szabályoznunk. OEB, OEL kapcsán hát egy kicsit olcsóban is ki lehetett volna hozni talán, de hát azért elég kritik kritikusan szemlélem azt, ahogyan ezeket a pénzeket elköltötték, és az Európai Bizottság többet kellene, hogy segítsen ezeknek az ügynökségeknek, egy csomó számot nem adtak meg más partner számára, aki az építkezést felügyeli, ott azok a számok sincsenek meg, tehát precíz, pontos jelentések akkor tudnak készíteni a kollégák, ha pontos számokat kapnak meg. Itt a négyzetméterre vonatkozó számokat is pontosan össze akartam szedni, és ma azt mondták nekem, hogy itt megvan az összes szám, és majd notifikálnak minket is, tehát az ügynökség majd E, további értesítéseket küld nekünk, e, mert máskülönben nem tudunk újabb költségeket jóvá hagyni. Még egy kritikus megérzésem volt, nem, e, nem terveztek be semmit költözési költségekre, ugye az EULISA, majd a költözése kapcsolatban is nyilván lesznek költségei az EULISA-nak, ezért fontos tájékoztatást kérünk arról, hogy hogyan halad az építkezés, és hogy betartották-e a mi iránymutatásainkat az építkezési költségekkel kapcsolatban. Tehát így mindent beépítettem, amire szükség van. Nem fordulhat elő, hogy ugye az EU Liza, amely most nagyjából konténerekben áll, egy ősrégi épületben, ez nyilván nem felel meg eh, azoknak a biztonsági standardoknak, amelyekkel egy ilyen épület kell, hogy rendelkezzem. Éppen ezért az új épület építését el kell kezdeni, el kell írni a papírokat. Most megvan már az összes dokumentum, de azt kritizálom, hogy ilyen kaotikusan, lassan, nehézkesen juttatták el hozzánk az anyagokat, így hogy Hoffman asszonynak, és nekem küzdenünk kellett ezért, és csak ma hatkor tudtuk ezt az értesítést elküldeni. Merci. Köszönöm szépen az éberségét. Úgy gondolja, hogy ma nyilatkozhatunk erről, vagy esetleg valami indokolja, hogy inkább halasszuk el két héttel a szavazást. Hát ezt az EU-lizától és a bizottságtól kell megkérdezni, miután már előző alkalommal is halasztott, halasztottuk, hogyha most nem készül el a vélemény, akkor ők ezt elfogadottnak tekintjük, és akkor egy negatív véleményt kell készítenünk, akkor kezdődne előről a notifikáció. Jó, ez most az én hibám, de azt javaslom, Hát az véleménynél több ebből már nem e, fog kijönni, és a számok e, is megvannak minden, ezért én most azt javasolnám, hogy fogadjuk el az opinion mert e, ez kifejezésre jutott a kritikus véleményünket, Ezt ugyanakkor viszont a szükséges intézkedéseket meg lehet akkor tenni, és jóvá kéne hagyni az, az új építkezést. Le document, le draft vous a été distribué ce soir. A tervezetet ma este kiosztották, önök ismerik, és mindenki úgy ítéli meg, hogy készen áll a szavazásra? Még egyszer elmondom, amit már mondtam. Itt egyszerűen csak arról van szó, hogy Strasbourgban négy különböző plots of land, te, telek létezik, itt megvan, hogy hány négyzetméter, hány négyzetméter a mai épület, hány konténer létezik ezen az A pontban, aztán itt van a B pont, hogy mik a tervek a projektre vonatkozóan, a főépületet fel kell újítani, és még kibővítik, még két kisebb épület épül, biztonság, energia számára, itt is megvannak a pontos négyzetméter adatok, 5812 négyzetméter lesz a végső terület, és 2306 helyett, tehát 5000 632, most csak 142-en dolgoznak, ez is fölmegy 543-ra, az EU Lizának, tehát ennyi lesz a személyzete. És amit tényleg bírálok, az early warning-gal kapcsolatban a contingency együtt két milliót terveztek be, és a contingency nélkül 23-23,5 millió lett ebből, contingency-vel együtt pedig 24 millió. Itt lebont, felbontottam ezeket a számokat, hogy mennyi jut a telekrend, 135 ezer, a többi Strasbourg város ajándéka volt, 9, 2 millió, a felújításra, a renovációra, 1-2-9, a bővítésre, aztán egy 2%-os bizonytalansági tényező, amit mindig jóvá hagyunk, építési felügyelet, illetve a konténerek elszállítása még 13 ezer és kritizálom az EU lízát, illetve hát a bizottságot is amiatt, hogy eh, hát először ugye nagyon sokáig tartott, amíg eh, megkaptuk az információkat, és ezt eh, követelem, hogy röviden áttekintető formában küldjék az adatokat. Azután hát 1,2 millió helyett a bizottság az OIB-t és az OIL-t kell, hogy erősítse. De ezt a pénzt már úgyis elköltötték, ezt most ezt most hagyjuk jobbá, ez már, ez már nincs meg ez a pénz, az 1,2 már nem lehet mit változtatni, mert ez már el lett költve, és ezt írálom ezben a véleményben, hogy ez így zajlott le. És a harmadik dolog az early warning, ezt a jelentést tevő meg se kapta, tehát az EULIZától se, itt a fiba a parlamentbe történt, 17 millió, 19 millió volt a tervezet, most ebből lett a valóság, 24 millió, és végül az utolsó. Azt is követeljük, hogy a két millió contingency, ugye ez gyakorlatilag a 15 százalékos költségnövekedést tesz lehetővé, nem be kell tartani a költségeket, és hogyha plusz költségek merülnek fel, akkor szükség van a notifikálásra. Nek, minket is, és a jelentéstevőt is értesíteni, és ez mind benne van a véleményben, többet ebből már nem tudunk kihozni. A projektre szükség van, ezt már hetek óta tudjuk. Merci. Donc, avant de soumettre au vote cette opinion. Köszönöm. Mielőtt szavaznánk, Zoltek úré a szó. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, megfigyeltem, hogy egy ideje olyan tervezeteket kapunk állandóan, amelyeknek a megismeréséhez semmi esélyünk nincs. De az élettapasztalatom azt mutatja, hogy ha egy kiadásról döntök, akkor előtte meg kell, hogy ismerjem a miben létét. De úgy tűnik, hogy eh, a mi véleményünk senkit nem érdekel, úgyhogy per definíció nem szavazzunk akkor. Ki más szeretné kérni még a szót? Akkor szavazzunk a Holmeyer asszony által javasolt véleményről. Ki van mellette? Köszönöm. Ki van ellene? Úgy tűnik, hogy a véleményt jóvá hagytuk. Elnézést, hogy ez ilyen későn került elő, de tényleg ma délután négykor kaptam meg csak az adatokat. Euh, euh, Jó, mindenképpen fel kell hagynunk a, ezzel a munkamódszerrel, a szakbizottság ezentúl ne fogadja be az olyan szövegtervezeteket, amelyek az ülés előtt pár perccel érkeznek, mert ez nem megfelelő munkamódszer. Európa az eljárásokon a módszereken is múlik. Fel kell emelnünk a hangunkat a nem kielégítő módszerekkel szemben. A Holmeyer asszony által gyakorolt nyomás ellenére fel kell, hogy szólaljunk. Az ISP, ISP épülettel mi a helyzet? A brüsszeli épületről is volt szó, Holmeyer asszony. Tehát ugye volt szó a biztonságról, a bejáratról, ezt elhasználtuk. nagyon jó, remek. Utolsó pont. Ezt is elhalasztottuk, két hét múlva foglalkozunk vele. Most pedig Fernándes urat hallgatjuk meg, aki elmondja, hogy az FC-ről szóló háromoldalú egyeztetés miként zajlott, külön köszönet illeti őt azért, hogy mindig jelen van ezeken az egyeztetéseken. Következő ülésen rendben. Amennyiben más nem kéri a szót, akkor